Good afternoon. Good afternoon. This afternoon I'm here to chair uh, because the colleague Claude Moraes uh, asked uh, me to represent him in this. Kedves kollégák, Claude Moraes kollega uh, arra kért, hogy uh, helyettesítsem ma délután. Úgyhogy kezdjük az első ponttal, a koordinátorok ajánlatával. egy saját kezdeményezésű jelentés a digitális kereskedelmi stratégia. Recommendation? Okay, okay. Thank you. Now we go to the other, the second point. A második pont. javaslatos engedműtérség általános működését veszélyeztető kivételes körülmények fennállása esetén végzendő ideiglenes belső határellenőrzés meghozabítására vonatkozó ajánlás megalapításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra. Kedves kollégák, tudják önök is, hogy január 25-én a bizottság egy javaslatot készített ebben a témában, hogy az ideiglenes ellenőrzést in Austria, Germania, Denmark, Sweden and Norway for a further period további három hónappal. A tanács végrehajtási határozata az ajánlást rendkívüli körülmények közötti meghosszabbításra ajánlotta, Február 7-én a tanács ezt el is fogadta. Szeretném üdvözölni a Málta elnökséget, GATT asszony képviseletében, illetve a bizottságot. Mivel Perc asszonynak el kell mennie korábban, először neki adom a szót, hogy a tanácsi határozatot ismertesse velünk, aztán a bizottság következik, majd pedig a képviselők kapnak lehetőséget. 5 percre adom meg a szót a bizottságnak, hogy bármilyen felmerülő kérdésre válaszoljon. Köszönöm szépen, Gatasszony, öné a szó. Yes, thank you very much. Uh, good Köszönöm szépen, mindenkit köszönteni szeretnék, elnézést kérek, hogy nem tudok ma délután a vita teljes idejére itt maradni. Ahogyan említette, a bizottság készített egy ajánlás javaslatot, három hónappal tervezik meghosszabbítani ezt a folyamatot, és a tanács <clears throat> február 7-én elfogadta ezt a javaslatot. Technikai szinten folytattunk vitákat a tanácsban, illetve magasabb szinteken is bizonyos aggályokkal foglalkoztunk a tagországok részéről, már a tanács úgy értékeltem, hogy az ajánlást el lehet fogadni. Értjük azt, hogy nagyon sok <clears throat> szempontból javult a helyzet, viszont még mindig nem stabil a helyzet, és az ellenőrzésekkel meghosszabbításának határideje meghosszabbodott. Sikerült elfogadni, tehát az ellenőrzések három hónappal történő meghosszabbítását, az ajánlás az érintett tagországokat arra bátorítja, hogy alternatív intézkedéseket vezessenek be, például a rendőrségi ellenőrzések, a belső határellenőrzés megerősítésére. Az ajánlás fenntartja a havonta történő beszámolók készítését, amelyeket a tagországok készítenek, és az ajánlás ezen kívül elismeri azokat a javulásokat, amelyek bekövetkeztek a korábbi ajánlások óta. A cél továbbra is az, hogy egy normál módon működő Schengeni térséghez vissza lehessen térni, mégpedig mi hamarabb. Egyelőre ez nem lehetséges. Az ajánlás azt is kéri, hogy készüljön egy értékelés arról, hogy ezekre a határellenőrzésekre szükség van-e minden ponton, olyan pontokon, ahol nincs rájuk szükség, nem kell ezeket elvégezni, illetve ahol kevésbé intenzív ellenőrzésekre van szükség, ott is ez fontos megjegyezni. Tehát az ajánlások célja ez. És így sikerült ezeket elfogadni. Köszönöm. Thank you, thank you, Mrs. Köszönöm szépen, Scott asszony. Most a bizottságnak adok szót. Szájfác úrnak, parancsoljon önni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, az Európai Bizottság üdvözli az átmeneti bezsatár idejének meghosszabbítását három hónappal, szigorú feltételek mellett, és az öt érintettségen négy tagország feladata az, hogy döntsön az ajánlások alkalmazásáról. Ausztriától kaptunk egy tájékoztatást, miszerint ők Ezeket a tanácsi határozatokat az elkövetkezendő három hónapban alkalmazni fogják a bizottság ajánlásaiban. Teljes mértékben elismeri azt, hogy jelentős előrelépés született az első októberi meghosszabbítás óta. Itt eh, említeni szeretném hogy gyorsan sikerült az európai ehm, parti őrséget is mobilizálni. Ez a progressz jelentésből is kiderült, amit a bizottság január 25-én fogadott el. Jelentős fejlődés ellenére a külső határok kezelésében Görögországban, a Görögország általánozott határszakaszok esetében a Schengeni Ródmeknek megfelelően bizonyos feladatokhoz eh, több időre van szükség, míg ezeket teljes mértékben meg lehet valósítani a gyakorlatban. Mi úgy érezzük, hogy a jelenlegi hosszabbítás eh, limitált időben kiegyenlített, és tükrözi az általános helyzet progresszív stabilizálódását, különösen ami a belső határellenőrzések, átmeneti belső határellenőrzések kérdését illetni, ezt az öt tagország utolsó lehetséges eszközként használja, és ahogy az ajánlásokban ebben, erre felhívtuk a figyelmet, ők ezt akkor vezetik be, miután az alternatív intézkedéseket is értékelték, például a rendőrségi ellenőrzéseket a határellenőrzések helyett. A határellenőrzéseknek célzottaknak kell lennünk, arányosaknak, és rendszeres értékelésnek, értékelésnek, újraértékelésnek kell őket alávetni, olyan pontokon, ahol szükség van a határ ellenőrzésre, illetve kockázat elemzésre. Ami az öt tagországot illeti, egy bizonyos idő eltelte után elképzelhető az, hogy a helyzet már nem teszi szükségesé a belső határellenőrzést, és ahogy azt a általában elnökségtől is hallottuk, a tagországoknak havonta kell beszámolniuk az ellenőrzésekről mind a tanács felé, mind a bizottság felé, végül pedig a hat hónapos meghosszabbítás helyett három hónapra hosszabbították meg ezt a folyamatot. A bizottság eh, együtt dolgozik ezekkel a tagországokkal, és eh, az átmeneti belső határellenőrzéseket lassanként kivezeti, természetesen fő, legfőbb célunk az, hogy visszatérjünk egy normál módon működő Schengeni térséghez, mi pedig mi hamarabb. Köszönöm szépen. Köszönöm. Chair, thank you so much for uh, the expanded presentations from Mrs. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy bevezette a témát. Az első megjegyzésem a következő. Szeretném hangsúlyozni, hogy már másodszorra hosszabbítják meg a 2016 májusi ajánlást. Ez azt jelenti, hogy most már eljutottunk a meghosszabbítások határára. Ennek a háznak a roadmap mm, feltételeinek gyors végrehajtását kell szorgalmaznia, a vissza Schengeni körülményekhez. Második megjegyzésem a jelenlegi ellenőrzésekre irányul. Eddig kizárólag a bizottság fért hozzá azokhoz az adatokhoz, amelyek ebből származtak. Az utolsó ajánlás után a bizottság és a tanács is hozzáfér majd ezekhez. Vagyis, akkor hány ö, ellenőrzés van ezekben az országokban? Hány ö, illegális migránst fognak megállítani? Milyen fajta ellenőrzéseket foganatosítanak. Célzottat? Mindenkire célzottan? És milyen gazdasági hatása van ezeknek az, irá- az ellenőrzéseknek? Csak a bizottság tudja. A jelenlegi helyzet alapján sokan, néhányan azt mondhatják egész egyszerűen, hogy Schengen nem jó. A Schengeni mechanizmus meglepetés látogatásokat tesz lehetővé, azonban az érintett tagállamokra vonatkozó szabályokra nem alkalmazandó. Tehát, hogy tudjuk megítélni azt, hogy szükségesek ezek az ellenőrzések, vagy sem, hogyha ez az információ nem áll rendelkezésünkre. A bizottság a jelenlegi ö, ellenőrzések alapján biztosítja ezt számunkra? Ha viszont nem, hogy tudunk változtatni ezen? Köszönöm szépen. Köszönöm. Metzola asszony, parancsoljon. Köszönöm. Carloshoz csatlakozva én is szeretnék köszöntet mondani a Máltai elnökségnek, a bizottságnak a tömör ismertetését. Egyértelmű ebben egyetértünk, hogy óriási szükség van erre. Minden intézmény számára valósak a biztonsági kihívások, úgyhogy az ideigleges határ ellenőrzéseket meghosszabbítani, nagyobb kontextusban kell vizsgálni, a Schengeni roadmaphez való visszaút, ami a bizottsági közleményben szerepel a kérdés, de hát rendkívüli körülmények vannak, most bíznunk kell a határ ellenőrökben, hogyha azt akarjuk, hogy az állampolgáraink is bízzanak a Schengeni területben, de vissza kellene térnünk ide minél előbb. Az európai határőrök és partőrség is ezen dolgozik, a hotspotok visszaállítása, mivel a Görögországba érkező migránsok szinte százszerzelékos mértékben érkeznek, tehát új lenyomat levétel is folyik. Biztos vagyok benne, hogy be akarjuk bizonyítani állampolgárainknak, hogy jogaikat nagyra értékeljük, és vissza akarunk térni hamarosan a megfelelően működő Schengeni keretek közé. Köszönöm. Köszönjük. Wimberg asszony. Tack så mycket. Ja, den här frågan kommer bli... Köszönöm szépen, elnök asszony. Roppant érdekes kérdésről van szó, hogy az előttem szólók már elmondották vala. Ezek a határok tényleg a testő képességük határán teljesítenek. Svédország esetében például nagyon fontos, hogy vannak határellenőrzések. Több mint 60 ezer ember érkezett 2015-ben, és most ez 4000-re csökkent. Még lehet, hogy sokan ezt is soknak tartják. Svédország határellenőrzések nélkül azokat volna, hogy szembenézzem, hogy elárasztják a menekültek. Tudjuk, hogy ez mind a rendőrség eh, és a vámosok eh, számára nagyon nehéz eh, ilyen rövid időre szervezni a munkájukat, így tehát a tagállamok döntik el, hogy három hónapra meghosszabbítják-e ezt, de szerintem alapvetően mindenki eldöntheti, hogy kell határozósa vagy sem, és ha igen, akkor mennyi időre, de hogyha tovább zsaroljuk, vagy lefizetjük Törökországot, vagy Líbiát, akkor talán visszatérhetünk a régebbi leszéfer módszer, ez egyébként nem. Köszönjük. Kiitoksia puheenjohtaja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az, hogy a belső határellenőrzéseket újra bevezethetük. Ennek a célja nyilván az átmeneti ideglenes válság helyzetekre szabad csak, hogy kiterjedjen. A migrációs válság ugyanakkor állandóvá kezd válni, a meglévő jogszabályok egész egyszerűen nem teszik lehetővé, hogy meghozzuk a kívánt intézkedéseket, amelyekkel az illegális migráció megállítható. Ha újra a 2015-ös kaotikus helyzet újra előállna, akkor a tagállamok egy része megint lezárná a határát, a belső határát, annak ellenére, hogy nem olyan könnyű jelenlegi szabályok szerint ezt megtenni, bár lehetséges a bizottságnak és a tanácsnak azért kellene elgondolkodnia, hogy a meglévő jogszabályok Talán érdemes lenne ezeket az meglévő jogszabályokat újra gondolni, tehát köszönöm. We have, uh, Talán. Most öt percben, hogyha tudna esetleg a felvetett kérdésekre válaszolni, akkor megadom önnek a szót. Thank you. I think, uh, well, on the last question. Köszönöm az utolsó kérdéssel kapcsolatban. A tanácsban nem beszéltünk arról, hogy a Schengen kódexet meg kell -e változtatni, vagy a Schengeni szabályokat. Alapvetően az a célunk, hogy a hagyományosan, normálisan működő Schengeni helyzetre térünk vissza a Schengeni határkódex megváltoztatására beérkezett javaslatok nagyon apró és technikai változtatásokat szeretnének mindösszesen eszközölni. Az Európai Bizottsághoz érkezett információ, további információra vonatkozó kérdések ügyében pedig hát majd ezt megkérdezzük a tagállamoktól, eh, hiszen alapvetően még csak ők készítik ezeket a jelentéseket, amelyekre oly kíváncsiak. Köszönjük szépen! Székvártó úr, az Európai Bizottság részéről szeretne reagálni? Köszönöm szépen, Coelho képviselő úr, mert uh, hangsúlyozta, hogy ez a második ilyen hosszabbítás a Schengeni Bóte, Határkódex 25 29-es cikke alapján akár két évre is meghosszabbíthatóak ezek az belső határ ellenőrzések. Még egyszer mondom, alapvetően a célunk az, hogy minél hamarabb a rendesen működő rendszerre térjünk vissza. Megpróbáljuk megteremteni a megfelelő körülményeket ahhoz, hogy a belső határellenőrzéseket el lehessen törölni. A tagállamoktól a havi rendes jelentést, hogy meg szeretnék kapni, szerintem ez teljesen jogos kérés, de mi azt javasolnánk, hogy az Európai eh, Parlament közvetlenül a tanácssal vegye fel a kapcsolatot. A tanácsi döntésben ugyanis ránk ilyen kötelezettséget nem róttak, és az érintett hogy tagállam döntésről van szó, ezért nem egészen értjük, hogy mi közünk ehhez az egészhez nekünk. Ami a gazdasági költségeket illeti, nos ezzel kapcsolatban tényleg csak röviden összefoglalnám akkor ezeket. Az tavalyi Európai Bizottság által végzett gazdasági kilátásekre vonatkozó elemzés a Schengeni övezetben öt 18 milliárd euróba kerülhet ez éves szinten, és jól tudjuk, hiszen most is így van ez. A közlekedés, közúti és vízi közlekedésre is kihatással lehet. Például a Dán kompok életét jelentősen megnezíti és megkeseríti ez a határellenőrző és az idegenforgalom, avagy turizmus szempontjából vagy a határ egyik oldalán élő, de a másik oldalán dolgozó ingázók számára ez valóban nagyon komoly eh, nehézségeket jelent. Az ezen emberek számára ez azt jelentette, hogy vagy munkáját kellett váltani, vagy el kellett költözniük. Tehát jelentős emberi költségekről beszélhetünk. Az Európai Parlament tavaly egy tanulmányt végeztetett, akár 51 milliárd euróra is rúghatnak a határellenőrzés bevezetésének a költségei két év alatt. Ez az EU GDP-nek 0,15 század százalékát teheti ki. 50 milliárd euró azért az akárhonnan nézzük nem kevés pénz, amit máshol is fel tudnánk használni. A non-Schengen közvetett költségei még nagyobbak lehetnek, mint a közvetlenek, ah, hiszen kihatással van mindenféle közös belső piaci unión belüli kereskedelemre, de hát erre vonatkozó tényleg messze menő következtetéseket levonni korai lenne, vagy nehéz lenne. Ilyen a tanulmány nem készült. A rövid távú határellenőrzés bevezetése kapcsán Jelenleg csak öt tagállamra korlátozódik ez, és eh, konkrét határszakaszokra, ezért a gazdasági költségei ennek még eh, azért nem érték el az említett szintet. Mi mást mondhatnék még? Nézzük csak. Igen, elhangzott az is, hogy jelentős javulást értünk el. Az európai határ és parti tekintetében, a hotspotok ügyében a Dublin is elhangzott, a Dublini rendszerre való visszatérés eh, következményei. Tehát, ha minden jól megy, akkor visszatérünk az eredeti Schengeni rendszerhez nem sokára. Thank you, thank you, Miss eh, Seifert. I... Köszönöm szépen. Gát asszonynak is szeretnék köszönetet mondani a tájékoztatásért, köszönet a kollégáknak. Nagyon fontos ugyanis számunkra, hogy a bizottsággal együtt működésünk érdekében minden információt megkapjunk. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm, hogy tájékoztattak minket. Köszönöm, kedves kollégák! Most egy kis szünetet tartunk mert a következő napi rendi pontunkra 3.43-kor kerül sor, úgyhogy 3.43-kor folytatjuk. Köszönöm még egyszer. Thank you. Okay, colleagues, good afternoon. Now got... Folytatjuk a munkát. Javaslat tanácsi megvalósítási határozatra az automatikus adatcserét illetően jármű regisztráció Dániában. A kollégák eh, tudják azt, hogy a következő két pont a tagországi megvalósításra vonatkozik a prűni megállapodás megvalósítása, éppen ezért együtt mutatom be a két pontot. A parlamenttel konzultálni kell ebben az anyagban, és a tanácsot kérte a parlamentet, hogy három hónapon belül foglaljon állást. A konzultáció vége február 10-e, a tanácsot a határidő meghosszabbítására kérjük majd, és angolul dolgozunk ezeken az egyeztetéseken a GUE kérdésére. A DNA adatok automatikus cseréje Görögországgal egy tovább téma. Grabini, a Grappini asszony nem tud majd lenni a mai ülésen, éppen ezért Birgit Zippelnek adom meg a szót, aki ott helyettesíti, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Maria Grappini jelentéstevünk dolgozott ezen az anyagon. Sajnos ma délután nem tud itt lenni velünk, éppen ezért arra kért, hogy a nevében szólaljak fel, és fel fogom olvasni a jegyzeteimet a jelentés, amiről szó van az automatikus adatcserével kapcsolatban Dániában a jelenekkel kapcsolatos automatikus adáscsere egy nagyon technikai jellegű anyag, amely a konzultatív eljárás alá esik. Dánia kitöltötte az adatvédelmi kérdőívet, illetve a járműregisztrációs adatcsere kérdőjévet siker, sikeres kísérleti projektet valósított meg Dánia Hollandiában, ami az automatikus adatcserét illeti, a kettes fejezetnek megfelelően. Hát ezt egy értékes jelentés alapján kell végezni, amely kérdőjére támaszkodik egy értékes jelentés és a kísérleti projektre október 13-án 2016-ban a tagországban megállapodás, minden tagország megállapodott abban, hogy Dánia teljes mértékben teljesítette az adatvédelmi rendelkezéseket, amelyek a hatos fejezetben találhatóak. Az automatikus jármű regisztrációs adatkeresésben a tanácsi határozat tervezettel egyetértünk. Dániának joga van ahhoz, hogy személyes adatokat a 12-es cikknek megfelelően kezeljen. Köszönöm szépen. Okay, thank you, Birgit. Köszönöm, Birgit. Nem tudom, hogy van-e kolléga, aki hozzá szeretne szólni ezzel a vitához. Úgy tűnik, hogy nincsen. Okay, if uh, there aren't any other intervention, I want... Ha nincs hozzászólás, akkor Elmondom, hogy a módosítók megnyitásának határideje február 10-e. Végét nagyon igaza van, a 23-as és a 24-es pontokat megismétlem. Itt az automatikus adatcseréről van szó az elmű regisztrációs adatokat, illetően Dániában, a második pedig adatunk és adatcserére vonatkozik a DNA adatokat, illetően Görögországban. Birgit, köszönöm szépen! A módosítók benyújtásának határideje február 10-e, és ezen a ponton lezárom a vitát. Okay, we have, uh, after this, we have uh, a very interesting hearing. Uh, Nagyon érdekes meghallgatás következik. Ez csak három órakor kezdődik, tehát 10 perce felfüggesztem az ülést.

Jó napot kívánok, kedves képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy öröm Önöket üdvözölni itt a nyilvános meghallgatáson az Európai Unióban uralkodó a, a helyzetről a börtönökben. Claude Moraes úr nevében, aki azt kér, arra kért, hogy képviseljem a mai délután során. A börtönökben uralkodó helyzet rendkívül fontos része a tagállami és az európai szabadság, biztonság és igazságosságon uralkodó térségben az igazságügyi rendszer jellemzése szempontjából. A kölcsönös bizalom erősegítése érdekében a tagállamok között hatékony együttműködésre van szükség a, a büntetőjog terén, de az is nagyon fontos, hogy minden egyes tagállamban megfelelő fogvatartási körülmények uralkodjanak, tiszteletben tartva az alapvető emberi jogokat. Az Európai Parlament már korábbi állásfoglalásában aggájait fogalmazta meg az egyes tagállamokban uralkodó börtönállapotok miatt. A Libe pillanatnyilag készít egy saját kezdeményezésű jelentést ebben a témában, azzal a céllal, hogy rámutasson a hiányosságokra, illetve kezdeményezéseket fogalmazzon meg politikai vagy administratív szinten, hogy javítsa a helyzetet az Európai Unión belül. Az előadó, aki ezzel a témával foglalkozik, Joël Bergeron asszony, és örömmel üdvözlöm őt ma itt körünkben, és megadom a lehetőséget, hogy bevezetőjét megtartsa, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony! Kedves kollégák, először is mindannyiuknak köszönöm, hogy eljöttek a meghallgatásra. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül érdekes lesz a jelentés kidolgozása szempontjából, ami arról szól, hogy milyen állapotban vannak az a börtönök Európában. Akik hozzá fognak szólni. Mindannyian valamilyen külön feladattal ö, kell, hogy megbirkózzanak ebben a témában. A ember, alapvető emberi jogok, a fogvatartási ö, feltételek betartásáról. Vivian Zsehan úr fog beszélni, illetve Irina Teneve asszony. a Nemzetközi Börtön Megfigyelő Központ francia szekciójának nevében a legkiszolgáltatottabbak helyzetéről Marie Crétenó asszony fog beszámolni, jogász, illetve egy kutatót is meghívtunk, aki különböző nemzetközi és nemzeti hálózat tagja Sonja Snacken a Brüsszeli Szabad Egyetemről, Végül pedig Lars Widholm úr, aki Svédországban a, ö, egy ö, börtön ö, igazgatási szakértő. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy milyen körülmények uralkodnak a börtönökben, és ugyanapvetően tisztázzuk a helyzetet, hiszen óriási ez a terület Európában, a fogvatartottakat, a körülményeiket, az alapjogokat, az oktatáshoz, az egészséghez való jog, a családok látogatási joga, a levelezési jog, a szavazási jog mind-mind ide tartoznak. A biztonság is, akárcsak a visszailleszkedés, ami alapvetően fontos, ami engem illet. A fogvatartottak helyzete rendkívül fontos, és szeretném, hogyha a jövőben elkészülő jelentés ezt is tartalmazná. Ami engem illet, ebben a témában az európai jog kompetenciához próbálok a legközelebb maradni. Nyilván a tagállami kompetenciákat nem akarom sérteni, nincs is hozzá kompetenciám. A célom az, hogy az alapvető elképzelésről tájékoztassam önöket. A fogvatartottak emberek, nem szabad elfeledkeznünk erről. Önök is tudják, más és más minden börtön Európában. De sajnálatos módon a probléma mindig ugyanaz, túl sokan vannak a börtönökben, hogy a, az erőszak, okos cselekedetek száma, sokan öngyilkosságot követnek el. Franciaország nagyon rossz példa az európai szomszédaihoz képest sajnálatos módon. Úgy tűnik számomra, hogy Svédország vagy Finnország Észak-Európában sokkal jobb feltételekkel rendelkezik a börtönökben, és modellértékű lehet számunkra. Szeretnék ellátogatni ezekbe az országokba, például ott el a segítségével Finnországba és Svédországba. Végül a radikalizással, radikalizálódással kapcsolatban nem szeretnék sokat beszélni, mert Dati asszonynak van egy ilyen jelentése, rendkívül széles körű téma ez, foglalkoztak már vele. Nekünk a jogok tiszteletbe tartását kellene elsősorban a szem előtt tartani. Köszönöm szépen! Grazie, grazie alla collega Bergeron. Köszönöm szépen, kolléganő. Mostantól kezdve olaszul folytatom, mert szeretnék köszönetet mondani ezért a bevezetőért. A mai témánk rendkívül fontos téma a szakbizottságunk számára, én is foglalkozom vele, úgyhogy nyilván a meghallgatás, az előadók, gazdagítani fogják ismereteinket, hogy milyen ö, körülmények ö, uralkodnak ö, börtöneinkben, tiszteletben kell tartanunk a fogvatartottak méltóságát is. Köszönöm szépen! Ezzel most az előadóknak adom meg a szót, természetesen ezt követően szokás szerint lehet majd kérdéseket feltenni, amire válaszokat kapunk. Szeretném hangsúlyozni, hogy a meghallgatás nyomon követhető az interneten is, és fel is veszünk minden előadást, hozzászólást, így hozzáférhető lesz az Európai Parlamentnél. Kezdjük is az első panellel. Szeretném üdvözölni Vivian Gerant, Gerant. Elnézést kérek, mindig nehéz jól kiejtenem a neveket, aki elnök. A penológiai együttműködés tanácsának elnöke az Európa Tanácsnál. Az Európa Tanácsnak óriási ö, tapasztalata van a börtönökben az emberi jogok kérdését illetően. Nagyon fontos ez az Európai Unió tagállamai számára is, és főleg előadóink számára. Nagyon kérem, hogy tartsák be 10 perc rendelkezésre álló időt, úgyhogy már is Gerán, úr, Gerán úrnak adom meg a szót ezzel, parancsoljon. Okay, thank you very much, Chair and Köszönöm szépen, elnök asszony, előadó asszony, hölgyeim és uraim, Taneva asszony és magam nevében szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, főként az Önök szakbizottságának, azért, hogy lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy megosszuk Önökkel itt ma a tapasztalatainkat. A, az Európa Tanács eh, büntetés végrehajtási eh, együttműködési tanácsának a nevében fogunk beszélni, elsősorban a bebörtönzöttek eh, fogatartási körülményeivel kapcsolatos. Igen, közben úgy látom, hogy lassan megjelennek a diák is. Én magam eh, az ír eh, büntetés végrehajtásnál dolgozom, és én elnökként irányítom ennek az Európa Tanácsi Munkacsoportnak a munkáját. Taneva asszonynal felezzük a munkát, hogy most át is adom neki a szót. Thank you for the invitation. Köszönöm a meghívást. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt beszélhetek erről a témáról önök előtt. And very well drafted, and the text talk of all the uh, existing... A meglévő eszközökről, jogi eszközökről, az esetjogról beszélnék, és azokról a kérdésekről, amelyek a fogvatartás körülményei, a büntetés végrehajtási intézetekben tapasztalt körülményeket illeti. Nos, a börtönökben a körülmények, a fogvatartás körülményei már régóta foglalkoztatnak bennünket. Jelenleg a helyzet vannak eh, norma megállapítási munkák, van monitoring munkánk, illetve segítsük a, segítjük a tagállamokat is, a tagországokat ebben a munkában. A kötelező érvényű jogi eszközökkel nem bírunk, csak eh, ajánlásokkal dolgozhatunk. Politikai megállapodás és kötelezettségvállalás elképzelhető, de ezek még egyszer mondom nem kötelező érvényű jogi eszközök, még egyszer mondom ajánlások. The Council for Pinological Cooperation at the level of, uh, of uh, experts in the different... Szakértői szinten ajánlásokat fogalmaz meg a mi munkacsoportunk, az Európai Irányító Bizottsághoz kerül ez, ezt követően pedig a miniszterek bizottsága fogadja el ezeket. Ami nagyon fontos az az, hogy a normák megállapítása, illetve a monitoring mechanizmus között szinergia van. Még egyszer mondom, hogy nincsen kötelező érvényű jogi eszköz a kezünkben. Ennek ellenére a meglévő normákat tekintik kvázi kötelező érvényű szövegnek. A kínzás megelőzési bizottság is bizonyos normákat kidolgoz, illetve a miniszterek bizottsága is ezen dolgozik, itt van a parlamenti közgyűlés, amelynek van monitoring mechanizmusa, és maga a miniszterek bizottsága is, ami alapvetően azt vizsgálja, hogy a tagországok a bíróságok esetjogából eredő kötelezettségeknek eleget tesznek-e. Jelenleg dolgozunk a felülvizsgálatán ennek a keret szövegnek az Európai Unió szerepe nagyon fontos az együttműködésben, hiszen a kelet-európai országokkal és országokkal folytatott együttműködésünket az EU és az Európa Tanács közös programjaiból kerül finanszírozásra. A CPC, tehát a mi testületünk 1980-ban jött létre, tanácsadó testülete vagyunk a bűnözéssel foglalkozó irányító bizottságnak, de hát alapvetően egy munkacsoportként működünk. Kilenc választott tag van, mint például az elnökünk, akik függetlenül nyom, véleményüket függetlenül fejthetik ki, és évente egyszer van egy plenáris ülésünk is, ahol mind a 47 tagország képviselteti magát, és az információ, a hálózatépítés ezen a szinten működik. Okay. The... Köszönöm, Lina. Lássuk most a legfontosabb jogi normákat, amelyeket az Európai eh, ta, Európa Tanács kidolgozott a PCCP-n keresztül. Lássuk, mik ezek az európai eh, börtönökre vonatkozó szabályok 2006-ból, közösségi szankciók és intézkedések európai szabályai ezt a közelmúltban vizsgáltuk felül, és remélhetőleg a következő hónapokban elfogadásra is kerül az európai próbaidőre bocsátás szabálya 2010-ből, a kiskorú elkövetőkre vonatkozó szabályok, illetve az ő fókvatartásokra vonatkozó szabályok, erre talán majd később visszatérünk. Itt az ideje annak, hogy kötelező érvényű európai börtön kartát fogadjunk el? Ez egy olyan kezdeményezés, amelyet 2004 körül láthattunk először az Európai Parlament, illetve az Európa Tanács parlamenti közgyűlése javasolta ezt ilyen vagy olyan okból, ez bár napirendre került, de soha nem valósult meg. Ami a PCCP-t illeti, a jelenlegi feladataink a következő diára ugrunk zöggenőmentesen, tehát a fogvatartott szülők gyermekeire vonatkozó szabályok elfogadását sürgetjük, ahogy azt Lina említette, az európai börtön szabályok felülvizsgálatán dolgozunk, illetve a a börtönigazgatók európai konferenciáját minden évben megrendezzük, amely lehetővé teszi, hogy a büntetés végrehajtásban dolgozó vezetők minden 47 tagországból találkozhassanak, és ez kiváló lehetőség arra, hogy a munkát, a PCCP-ben folyó munkát előre vigyük, illetve ekkor hirdetjük ki és terjesztjük a legfrissebb ajánlásainkat, vagy iránymutatásainkat is. We'll come back shortly to talk about the... Ilina mindjárt beszél majd arról, hogy milyen statisztikákkal bírunk a fogatartottak tekintetében. Nagyon fontos, hogy megbízható statisztikákkal rendelkezzünk. Itt is óriási lehetőségeket látunk a továbbfejlesztésre, a normák és bevált gyakorlatok cserére, tény alapú, statisztikai alapú változtatás képzelhető el ugyanis csak és kizárólag Tavaly fejeztük be a munkát egy dokumentum kapcsán, ez pedig a radikaliz radikalizálódás, illetve a, az erős, erőszakos szélsőségesség, ez nyilván a próbaidőre bocsátottak, illetve a fogvatartottak körében különösen aktuális és releváns téma vissza a szó Elenának. Lássuk akkor a legfrissebb Európa Tanácsi statisztikai végrehajtási statisztikákat. Már 30 éve gyűjtjük ezeket az adatokat, körülbelül 15 éve nem fogotartási típusú, tehát ilyen közösségi szankciókat jelentő büntetésekről is gyűjtünk adatokat. Egy évvel le vagyunk nyilván maradva, 2015-ös év szeptemberéből tudunk legfrissebb adatokat mutatni, és azt láthatjuk, hogy a tagországok közül 33%-ban túlzsúfoltak a, a büntetésögletes intézetek, a börtönök, és több ország esetében ez már évek óta így van kelet-európai országokban a túlzsúfoltság csökkent, illetve általában a fogvatartottak számát sikerült csökkenteni, de a túlzsúfolt börtönök problémája mind kelet, mind nyugat-európában égető probléma, amely igencsak aggasztó. Nem változik a helyzet minden erőfeszítés ellenére sem. A közösségi szankciók használata még mindig nem elég elterjedt. Lássuk a következő dián, külföldiek címet viseli ez. Mi, mit értünk azon, azon hogy a kül, az, külföldi állampolgárok aránya a fogvatartottak között. Tehát egy adott országban fogvatartottak külfö, fogvatartott külföldiek közül csak 20% az uniós eh, állampolgárok aránya. Főként az előzetes fogvatartásban lévő, tehát a bírósági tehát megelőző fogvatartásban lévők esetében égető a helyzet. Itt 34,3 százalék eh, külföldi a fogvatartottak között következő dián, hogyha meglátjuk, láthatjuk, hogy mennyibe kerül mindez az adófizető polgároknak. Nos, rengetegbe. 21 milliárd eurót költünk egy évben a büntetés végrehajtásra, ez a valós kiadások alapul. tanként naponta 101 euróba fáj ez az adófizető polgároknak. Nyilván itt óriási különbségek vannak a tag országok között. A statisztika gyűjtős nem egyszerű dolog, nagyon sok adatot kell alaposan elemezni, már ezek begyűjtése sem egyszerű. Éppen ezért az Európai Unióval egy közös projektet indítottunk, az előzetes fogvatartásban lévők, illetve a külföldiek témáját kutatjuk alaposan a nemzeti eh, kapcsolattartókkal, fogunk egyeztetni a módszertan, az adatgyűjtés és az adatok összehasonlíthatóság érdekében. Remélhetőleg ez még tovább javítja majd a statisztikai adataink színvonalat. És végezetül, de nem utolsó sorban az utolsó dián azt láthatjuk, hogy milyen kihívások vannak. In this field of work, particularly as regards... Főként a börtönök kapcsán mindenki a fizikai struktúrákra koncentrál, nagyobb börtönöket, több börtönt, biztonságosabb börtönöket akarnak építeni. Az igazi kihívás pedig alapvetően nem a fizikai struktúrákról, az épületekről szól, bár ezek is fontosak. Jobb, ami sokkal fontosabb, az a láthatatlan struktúra, maga a börtönkultúra, a, általában a büntetés végrehajtáson belüli hozzáállás és kultúra. Szeretnénk a Éppen ezért azt azon változtatni, hogy hogyan kezelik az embereket, hogyan viszonyulnak a büntetésüket töltőkhöz, hiszen attól tartok, hogy a büntetés végrehajtás egy elfeledett ilyen árva gyerek, a közvélemény nem igazán foglalkozik ezzel és Európa szerte jellemző az, hogy egyrészt óriási eltérések vannak a jogrendek, illetve a kulturális hagyományok között is. A gazdasági helyzet, a lerobbant, elhanyagolt, felújításra szoruló épületek, főként ugye a válság közepette egyre eh, inkább elhanyagolják a büntetés végrehajtási intézeteket, illetve egyre kevesebb emberrel működnek, a politikai nyomásról sem szabad megfelelkezni, illetve hogy a közvélemény egyre inkább tart a bűn elkövetőktől, bűnözéstől, illetve az, hogy nem megfelelő a, a büntetés végrehajtási rendszerek és intézetek között együttműködés, sem helyi, sem országos, nemzeti, sem európai szinten. Ezért még egyszer föltesszük a kötői kérdést, szükség van -e egy európai börtönügyi kartára, amely kötelező érvényű lenne, azt hiszem, hogy ez az egész eh, társadalom érdekét szolgálná. Grazie. Köszönöm. Nagyon köszönöm a két eh, első előadóját a panelnak az alapjogokkal, eh, illetve a fogvatartási körülményekkel foglalkoznak. Köszönjük a gondolataikat, az információt. Következik a második panel, a kiszolgáltatott, fogvatartott személyek témaköre. Már is megadom a szót Márik Kretenó asszonynak, aki a francia szekcióban jogász a Nemzetközi Börtön Megfigyelő Központban. Nagyon fontos, hogy a fogvatartottak méltóságát, alapjogait tiszteletbe tartsuk. Az előadónk ezekről a fogvatartottakról fog beszélni nekünk, már is megadom neki a szót, parancsoljon. Bien, merci de, m'avoir convié euh, à cette... Köszönöm szépen, hogy hozzászólhatok ehhez a panelhez. Ez érzékeny személyekre összpontosítottam. Ez a téma, de nem az előadásomnak erre kértek. A Franciaországban a börtönök túlnépesedésével foglalkozom, és mindez csatlakozik az érzékeny személykezésével is a börtönökben. Franciaország más országokhoz hasonlóan olyan börtönök a ahol túlságosan sok ember a börtönben. Több mint 7000 ember volt börtönben, és 1700 börtönben fogvatartott a földön kénytelen aludni, és általában az egyszemélyes cellákba két-három hembeit helyeznek el, a földre teszik a matracokat. 2017. januárján több mint 60 ezer embert tartottak fogva, és 117%-os a túlnépesedés. Általában az átmeneti fogvatartásra alkalmas létesítményekben jellemző leginkább a túlnépesedés. Numerus causus létezik itt, ez azt jelenti, hogy nincsen több, akkor nem kerülhet több ember börtönbe, viszont az átmeg fogatartottaknál ez nem jellemző, 140%-os a túlnépesedés. Ennek az a következménye, hogy a telekben elviselhetetlen megmaradni, nem félnek hozzá a tevékenységekhez, a kezelésekhez, egészségügyi ellátáshoz, a érintett személyek. Ugyanez vonatkozik az egészségügyi ellátásra is a felügyelők száma is kevés, és itt elméleti kapacitásról van szó a börtönök egy e, esetében, nem a ténylegesen a tartózkodó emberek számát veszik figyelembe. Már 1970-ben is 140%-os volt a e, túlnépesedés, és 22 ezer új helyet teremtettek a börtönökben. Ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb a börtönben fogadhatottak száma. És az egylakosra jutó börtönben fogadhatottak száma 80 óta csak növekedett. Fontos bizonyos dolgokat szem előtt tartani, mégpedig a börtönben tartottak száma, ami jelentősen növekedett, ezzel azonban nem növekszik párhuzamosan bűncselekmények száma. rendőrségi adatok alapján készült ez a felmérés, és az elemzések azt mutatják, hogy bizonyos típusú e, jogsértések elterjedtebbek, például a betörés, lopás, az emberülés viszonylag alacsony szinten maradt, a fizikai agresszió aránya pedig viszonylag csökkenőben van. Mindez mit is mutat? Nem a bűncselekmények határozzák meg a börtön számát. Az elmúlt években Franciaországban egyre nagyobb mértékben nőtt a börtönben fogvatartottak száma. És eh, ha több szoros bűncsekményt követel valaki, akkor kerülhet például börtönbe, ez a súlyos bűncselekmények miatt. A gyors sított eljárást próbálják meg alkalmazni, és az ilyen típusú ítéletek azt eredményezték, hogy sokkal hosszabbak a büntetések is. egy intézkedés készült egy javaslat 2014-ben, és ez a rendelkezés a választási időszakok táján került kialakításra. és rendszeresen visszatér ez az eset, amikor a visszaeső bűnözőket szintén elítélik. A börtönbüntetések aránya is növekedett 1,6%-kal az elmúlt három évben. Az a rendelkezés bevezetésétől szentőtt első három éven belülre vonatkoznak ezek az adatok. és ez 4%-kal növelte a börtönbüntetések számát. Ez 4000-re több börtönben fogva tartott jelentett évente. És gyakran vannak rövid börtönben a drogfogyasztók is illetve átmeneti börtön büntetésben fogadottak száma 20%-a növekedett az elmúlt két évben. És nincs meg minden statisztikai adatunk arra, hogy világos magyarázatot találjunk ezekre a folyamatokra. a terrorizmushoz kötjük a börtönben fogvatartottak számát, akkor ez nem az egyetlen ok azonban. átmeneti börtönbüntetésben is sokan vannak, és éppen ezért párhuzamosan jöttek létre bizonyos rendelkezések. Ezek a rendelkezések korlátozottak, és a átmeneti börtönbüntetés jogi ellenőrzés között létezik egy elektronikus eszköz is, Ezek a típusú intézkedések kb. 400 emberre vonatkoznak. Egy további elem, amivel foglalkoztunk, az azt jelenti, hogy ugyanerre az időszak nézve vannak olyan tagországok, ahol ö, csökkentett, csökkent a börtönben fogadottak száma Németország esetében, Hollandia, Olaszország esetében. struktúrális intézkedésekre kényszerítette Olaszországot az Emberi Jogi Bíróság azért, hogy a túlnépesedés megakadályozzák a börtönökben. Hollandiában a börtönben fogadtatottak száma szintén növekedett költségvetési gazdasági okok miatt. Skandináv országokban kb. 50 évvel ezelőtt kezdték el csökkenteni a elfogadottak számát, és egy olyan politikát alakítottak ki, amely rendszeres jellegű, tudatos, és megpróbálják csökkenteni a börtönbüntetések számát. Ma ezt nem megkérdőjelezik, viszonylag a konstans a szám ér. Az Európa Tanács ajánlásait is követik. és ezt közpolitikájukban is érvényesítették. Tudjuk, hogy a börtönbüntetések erősítik a visszaesét, elvágják a szociális családi kapcsolatokat, csökkentik az említett személy foglalkoztatási esélyt, fizikai, mentális szempontból is visszaesnek ezek az emberek és nagyon gyakran találkoznak más bűnözökkel később is Franciaországban. Ezek problémával foglalkozott a kutatás is. 63%-a a börtönben fogva tartottaknak, ha igaz mindez, mi az büntetéseket illeti, elmúlt öt évben 47%-os volt ez az arány, hogyan csökkenthetjük a börtönben fogvatartottak számát. Fontos az ilyen gőtértek számát csökkenteni, meg kell fordítani magát a kérdést is, 2025-ig szeretnénk Franciaországban börtönben fogvetettettek számát csökkenteni. Tudjuk azt, hogy ez a politika kontraproduktív sokba kerül, és olyan hatásokat fejt ki, nem kívánatos. 1970-ben 75 több börtön épült, de ez költségvetési nehézségeket is jelent. 2002-ben a PPP-k kapcsolatát is erősítették. Ezek olyan szerződések meg lehetővé teszik az állam számára, hogy hitel nélkül 20-30 évre eladósítsák magukat. És tulajdonképpen öm, öm, lakbért fizessenek. Szerint pénzügyi szempontból megfolytja a rendszert, az eladósodást illetően 6,3 eh, milliárd euró nyadóságot halmozott fel az állam a börtönépítések miatt, és ez tovább fog növekedni. Felmerül a kérdés, hogy uh, miért építették ezeket a létesítményeket elharmolkodattal, és nagyon elavultak ezek a létesítmények. Ami a költségvetési projektet illeti, 2017-es évre nézve, a fenntartásra fordított összegeknél is hiteket kell, hogy felvinni az állam. Az Európa Tanács ajánlásai megfelelő fizikai tevékenységet irányoznak eh, elő a börtönben fogvatartottak számára. Itt is nagyon különböző képet mutatnak a különböző börtönök és létesítmények. Van, ahol több eh, tevékenység áll rendelkezésre, van, ahol kevesebb. Hogyha egy eh, oktató kísérő személy 100 100 börtönben fogvatartottra, tartottra, akkor ez nagyon kevés. És hatból kevesebb, mint egy személy tud beiratkozni tanfolyamokra. 23 százaléka börtönben fognak tartottak, nem tud olvasni, soha nem járt iskolába, 70 százalékuk pedig nem rendelkezik még érettségivel sem kormánynak ez a megközelítés, ami szerint még több börtönt épít, azt jelzi, hogy nem gondolkoznak el azokra a személyekről, akiknek nincs mit tenniük a börtönben. Semmi sem változik, úgy tűnik, és nem fejlődik. Évek óta elítéljük azt is, hogy a 20% a börtönben fogvatartottaknak már mentális betegségben és szenved nincs semmiféle rendszer, hogy őket hogyan lehetne kezelni, és az ő arányunk is növekedett. Tulajdonképpen ezek olyan zárt osztályok a kórházakban, ahol a börtönben fogva tartottakat kezelnek. A rövid távon börtönben fogva tartottakra sincsen rendszer. ezen kevesebb, mint egy évet eh, töltenek börtönben. Ezek az adatok január 1-ből származnak, 2017-ből, és ezek a személyek eh, kérhetnek eh, büntetés csökkentést. Mindennek ellenére úgy döntött a kormány, hogy továbbra is építi börtönöket, illetve eh, szeparált létesítményekben eh, tartja őket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 Krétenó asszony, nagyon-nagyon érdekes volt, amit elmondott nekünk a börtönökben kiszolgáltatott személyekről. Sajnálatos módon nagyon sokan vannak ilyen helyzetben. Most pedig Szonyasznáken professzor következik, professzor asszony, aki egy másik nagyon érdekes aspektusról fog beszélni, a börtönviseltek újra beissza, beilleszkedéséről. A brüsszeli Szabad Egyetemen öt szakértő a kínzás megelőzésének foglalkozó Európai Bizottság számára is készített szakértői anyagot. Már is megadom neki a szót, 10 percre parancsoljon. Thank you. First of all, I... Köszönöm szépen. Először is én is el szeretném mondani, hogy nagyon hálás vagyok, hogy meghívtak ide, és ezt a fontos témát meg tudom vitatni önökkel. Szerintem erre mindenkinek oda kellene figyelni a társadalomban, a börtönviseltek újra beilleszkedése a társadalomban. Mert ugye az alcím az emberi méltóság és a közösség biztonsága. Úgy tűnik, hogy ez ellentmondásos, de a kutatások bebizonyították, hogy nem. Miért fontos az újra beilleszkedés? Ha valakit bebörtönöznek, mert megsértett a törvényt, akkor azt gondoljuk, hogy az ember biztonságban lesz a társadalomban, pedig egyszer kijönnek a börtönből ezek az emberek, úgyhogy nem mindegy, hogy hogyan illeszkednek be újra a társadalomba. Tudjuk, hogy nagyon fontos a fokozatosság, hogy a börtönöket ne csak egyik napról a másikra engedjék ki valamilyen nagyon szigorú körülmények közül, az újonnan megtalált szabadságba, a társadalomba. Tehát nagyon fontos ez az integrációs folyamat. Az Európai Emberjogi Bíróság az elmúlt évek során elismerte azt, hogy az újra beilleszkedés a büntetéssel, a börtönben töltött idővel együtt nagyon fontos időszak. Most nem tudunk az részletekbe belebocsátkozni, de nagyon érdekes esetek vannak a bíróság előtt, amikor például 2002-ben a bíróság megállapította, hogyha korán kiengedik a bebörtönzötteket, ez lehet indokolt, mert tényleg jobban védik a társadalmat azzal, hogyha abszolút nem kísérnék őket ezen az úton ennek nem szabad problémát jelentenie, e, és a nemzeti hatóságokat nem akadályozhatja meg abban, hogy korábban engedjék ki a börtönből az elítélteket, abban az esetben, ha minden feltétel rendelkezésre áll. 2013-ban megállapították, hogy a harmadik cikket megsértik, hogyha nem engedik ki korábban az embereket, akik esetében minden feltétel megteremtődött. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek joga van a reményhez és objektív felülvizsgálatához esetének. Így ahhoz a lehetőséghez, hogy hamarabb elengedjék. Legalábbis felül kellene vizsgálni minden esetben a helyzetüket. 2017. januárjában volt egy eset, de sajnos ezt nem tudom ismertetni, nincs rá idő. Ami még fontos, hogy a bíróság azt is megállapította, hogy a nemzeti hatóságok kötelezettsége, hogy olyan körülmények között éljenek ezek a fogvatartottak, ami lehetővé teszi azt, hogy megfelelő módon fejlődjenek. Ez nem kötelezettség, de lehetőség. Ha abba egyetértünk, hogy az újra beéleszkedés a legfontosabb ezen rendszereknek. Például a, hár, a harmadik cikk értelmében, és ne felejtsék el, hogy a kínzás teljesen mértékben tiltott dolog, olyan intézkedésekre van szükség, amely lehetővé teszi azt, hogyha valakit mondjuk életfogytiglanra ítéltek, akkor mégis rehabilitálható legyen. Ez alapvetően fontos. A következő diával kapcsolatban nem akarok részletekbe bocsátkozni, mert további Európa tanácsi eszközökre már mások is utaltak. Úgyhogy most arra szeretnék koncentrálni, hogy mit is jelent az újrabeilleszkedés, az integráció. A kolléganőm már elmondta, hogy bizonyos jellemzőket figyelembe kell venni, ami a börtönlakunkat illeti. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy ki az, aki börtönbe kerül, és a börtön körülmények milyen hatással vannak, hogyan lehet valakit újra beilleszteni a társadalomba. A börtönben töltött idő után, mert ez a reintegráció, ez két dolgot jelent, illetve két úton halad a dolog, a társadalomnak ezt el kell fogadni, a volt börtönlakonnak pedig meg kell próbálnia beilleszkedni. Tudjuk, hogy a bebörtönzöttek általában alacsonyabb szociális körülmények közül érkeznek, etnikai csoportok tagjai. Tudjuk, hogy ez részben a körülményeknek tudható be. A kutatás alapján azt is tudjuk, hogy attól függően, hogy milyen súlyos bűncselekményt követtek el, a bírók döntenek, hogy börtönbüntetésre ítélik-e őket, vagy pedig nem. Tudjuk, hogy az erőszakos cselekmények komoly bűncselekménynek számítottak, de hát nem csak a szexuális bűnelkövetők vannak ma már, hanem terroristák is. A beilleszkedésen túl a, nagyon fontos az is, hogy a kockázatokat figyelembe vegyük. Tudjuk, hogy hogyha valakinek nincs munkája, vagy csak időnként, hogyha nem szorosak a szociális vagy a családi kötelékek, hogyha valaki ö, kiszolgáltatott azért, mert ilyen nem olyan ö, etnikai háttérre rendelkezik, gyakorlatilag meghatározzák, hogy valaki visszakerül a börtönbe. a börtönokok tehát nem igazán ö, reprezentatív mintái a társadalomnak. Ennek persze hatása van arra is, hogy hogyan készítjük elő a beilleszkedésüket. Ha megnézzük az európai normákat, akkor tudjuk, hogy a szabályok értelmében normalizálni kell a körülményeket a börtönben. Ez 30 éves kutatás eredménye, ami azt jelenti, hogy ha az emberek bekerülnek a börtönbe, már is kiszolgáltatottak, de még inkább azok lesznek, ha bekerülnek a börtönbe. A szociális kirekesztettség még inkább nő a, a börtönben töltött évek számával. A normalizálás azt jelenti, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy miféle munka, oktatási rendszer szükséges ezen csoportok számára, akiknek ilyen jellemzői vannak. Oda kell figyelnünk arra, hogy ez figyelembe is legyen véve nem lehet a normális munkát, a normális oktatást a külső társadalomból importálni a börtönbe. Figyelembe kell venni azt is, hogy nagyon sok bebörtönzött abba hagyta az iskolát, és úgyhogy ennek megfelelően kell alakítani a számukra létrehozott programot. Nyilván az emberi méltóság nagyon fontos, illetve az is, hogy megelőzzük azt, hogy újra elkövessenek bármit. Az elmúlt 25 év alatt ö, azt tapasztaltuk, hogy ö, megint hisznek a programokban, a rehabilitációs programokban. Van egy-két iskola ezen a területen. A kockázat szintre koncentráló iskolák is léteznek, a kognitív viselkedést kezelő programok, mint megoldás léteznek a sok börtönlakó esetében. Ha viszont túlságosan a kockázatokra koncentrálunk, akkor nem biztos, hogy eredményre jutunk. A jó e, példa az életvitelben e, jobban e, segíthet például. Végezetül pedig talán minket, jogászokat arra tanítottak, hogy a visszaesés valamilyen racionális választási lehetőség alapján jön létre, és ezt valahogy le kell küzdeni. Ezzel szemben ez egy folyamat, ami időbe telik, és hogyha valaki börtönben volt, akkor teacher. So what we should do in prison Tehát, mit kell tennünk a börtönben? Nagyon sok ajánlást kaptunk az Európa Tanácstól, például tervezni kell a büntetéseket. Az első pillanattól kezdve, hogy a börtönbe kerül valaki, együtt kell működni vele, hogy lássuk miért került oda, és a börtönben töltött időket hogy lehetne a leghasznosabban felhasználni. Persze, itt figyelembe kell venni a külföldiek sajátos esetét, erről most nem tudok konkrétan sok mindent mondani, de Vannak olyanok is, akiket nem a mi társadalmainkba kell kiengedni, hanem a sajátjukba. Ez is nagyon sok problémát jelent. Aztán, ha döntünk arról, hogy valakit korábban szabadon engedünk, megint csak figyelni kell arra, hogy az egyensúly megmaradjon, hogyha túlságosan ö, szigorúak voltak a fogvatartási körülmények, vagy túl későn ö, bocsátjuk szabadon az adott börtönlakót, akkor nem biztos, hogy azt az eredményt érjük el, amit szeretnénk. Aztán vannak jogi akadályok. Azt hiszem, hogy a politikusok és a büntetőjogi rendszer felelős ezért. Meg kell vizsgálni ezeket a korlátokat. Aztán Sokszor az, hogy valaki büntetett előéletű, megakadályozza, hogy munkát találjon. Azonban gyakorta szociális lakáshoz sincs joga, elveszi a, elveszíti a jogait, mint szülő, és hogyha az irodalmat olvassuk, akkor pontosan arra jövünk rá, hogy éppen ez segíthetne pedig, hogyha az embernek jók a kapcsolatai a családjával, jó munkahelye van, hogyha a jövő generációját gondozhatja, ez mind-mind segít a beilleszkedésbe. A, szoció, a szociális gazdasági ö, akadályokkal is találkozunk, mint például a bizalom, mert megbélyegzik a legtöbb olyan embert, aki börtönben volt. Sokszor a büntetésük éppen akkor kezdődik, amikor szabadon engedik őket. Nem tudnak munkát találni, pontosan a helyi körülmények miatt. Ezért a következő dián láthatják azt, hogy a szociális kiadások milyen hatással vannak a börtönlakókra. Hát most megint nem tudok részletekbe bocsátkozni, de láthatják például a skandináv országok esetét, ahol sokkal ö, ö, jobb a szociális rendszer, ott van a legkevesebb ö, bebörtönzött. Európában, azokban az országokban, ahol a legkevesebb a szociális ö, befektetés, ö, rend, ott rendelkeznek a legtöbb börtönben lakóval. Végezetül azt mondhatnánk, hogy három fázisa van az újrabeilleszkedésnek. Az egyik az intézményes, az előkészítése a beilleszkedésnek már a, mm, a börtönben töltött időszak során, a börtönlakóval együtt tervet készíteni a jövőt illetően. Az intézményes kezelés segít a készségek javítása során. Aztán jön a struktúrált beilleszkedés kezdete, az élelmiszer, a hajlék, a pénzügyi segítség, vagy a különleges szükségletek kielégítése a közösségen belül, végül pedig a beilleszkedés a közösségbe, amikor a helyi közösségeket, a helyi lakosokat, a börtön lakó, a volt börtön lakó családtagjait is be kell vonni ebbe. Aztán Most már intelligens igazságszolgáltatásról beszélünk. A beruházások is ide tartoznak. Ez pedig azt jelenti, hogy a börtönök nagyon sokba kerülnek. És általában a legtöbb probléma, amit a, börtönök próbálnak megoldani, az esetek legnagyobb részében a közösségben jobban megoldhatók, úgyhogy inkább oda kellene megfelelő forrásokat biztosítani, nem pedig a börtönök építésre. Köszönöm szépen figyelmüket! Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen nekem, professzor asszony. Én nagyon sokat foglalkoztam, még a parlamenti időszakom előtt is ezzel a témával. Nagyon tetszett az újrabeilleszkedés, amit erről mondott, a család bevonása és a helyi közösség szerepe ezzel nagyon sokat foglalkoztam, mielőtt ide az Európai Parlamentbe kerültem, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ön is utalt erre. Nem halljuk sajnos az elnökasszonyt, bocsánat, akkor menjünk tovább. Nagyon érdekes ez a délután egy következő fontos témával. Továbbra is a fogvatartási körülményekről beszélünk, de itt a legjobb gyakorlatról fogunk hallani ami a börtönök irányítását illeti, Lars Widholm-tól, akinek óriási tapasztalatai vannak a különböző börtönökről, sokáig dolgozott ezekben a létesítményekben vezető szerepet betöltve, a Eurojustnál is szakértő volt, úgyhogy már is megadom a szót, parancsoljon. Fru ordförande, kära åhörare. Tack för att jag fått... Köszönöm szépen. Köszönöm először is a meghívást. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. László vagyok, a svéd büntetés végrehajtás érkeztem, ahol már 30 éve dolgozom. Röviden elmondanám, hogy hogy működik a svéd büntetés végrehajtása. Kezdjük talán a tényekkel. Det vi är organiserade under justitiedepartementet. Ez egy kormányzati szerv, amely az igazságügyminisztérium alá tartozik. Körülbelül 9000 embert foglalkoztatunk. Ez Svédországban a negyedik legnagyobb kormányzati szerv. Mi felelő, vagyunk felelősek a börtönökért és a próbaidőre bocsátottakért egyben. 33 ilyen nem jellemző, hogy börtöneinkben az 1600 plusz 3800, illetve 33 plusz 46 börtönben eh, ennyien vannak, nem jellemző a túlzsúfoltság. A próbaidőre bocsátottak pedig 34 irodában közeljük őket, kb. 18 emberről beszélünk, sőt az új visszaeső elkövetők száma folyamatosan csökken, és a büntetés végrehajtásán látókörébe kerültek száma is egyre csökken, kb. 10%-kal. Ennek több oka is lehet persze, de nagyon remélem, hogy az egyik oka vagy magyarázata erre az, hogy egész egyszerűen kevesebb a bűnelkövető. A maga a filozófia emiatt, emögött az, hogy végig kell gondolnia a bíróságnak, hogy milyen más szankciók vannak még a fogatartás mellett, hiszen alapvetően Alapvetően a fő feladatunk az, hogy a visszaeső bűnelkövetés kockázatát csökkentsük. Ez az első számú célunk, ehhez azonban fel kell készíteni a fogatartottakat arra, hogy majd szabadon bocsátják őket. A mottunk, az elképzelésünk az, hogy jobb kint, mint bent. Tehát a fogvatartottak, mindazok, akik a fegyházakban, börtönökben vagy fogházakban vannak, fontos, hogy a társadalomba vissza tudjanak integrálódni. Tehát a kiinduló pont az, hogy mindenkit egyénileg kezelünk, egyénnek, egyénként kezelünk mindenkit, nem egy tagjaként, nem is véletlen, hogy ügyfélnek vagy kliensnek hívjuk mi őket, így is kezeljük őket, mindenkit e, e, egy megfelelő elemzés után egy kockázati profil, profilt rendelünk mindenkihez, Persze biztosítanunk kell, hogy a kliensek nem követnek el újra semmiféle bűncselekményt, amikor nálunk vannak, akkor kábítószerekkel nem élnek, és természetesen három alapvető cél próbálunk szolgálni, miszerint biztos, biztonságos, humánus és hatékony kell, hogy legyen a működés végrehajtás. Vannak tehát alapvető elvek a munkánk során, a büntető jogi rendszer Svédországban ilyen logika szerint működik. A, az, hogy valakit megfost, megfosztunk a szabadságától, ez már önmagában e, maga a büntetés. Ezen túl további büntetésre szükség nincsen. Tehát ezért arra próbáljuk az itt dolgozókat, nem dolgozókat képezni, hogy etikusan közelítsenek az fogvatartottakhoz. Egy másik fontos kiinduló pont az, hogy meg kell találnunk annak a módját, hogy ne legyenek szigorú feltételek között fogvatartva, mint amennyire az abszolút és feltétlenül szükséges. Ezért a különböző fogvatartottak között különbséget teszünk a kockázatok között, mennyire veszélyesek, mekkora a veszély annak, hogy újra elkövetőkké válnak. Három különböző szint van, egyes, kettes és hármas kategóriájú büntetés intézetről beszélünk. Nagyjából a magyar fegyház börtönfogház rendszernek eh, feleltethető ez meg. Az egyik az gyakorlatilag majdnem nyitott, szinte kibejárás van, ahol eh, a szabadon bocsátás előtt állók vannak, vagy a legkisebb kockázatot eh, jelentők. A legnagyobb ilyen intézetben kb. 500-an vannak, ami sokkal kisebb, mint más európai országokban, és ezen belül persze a zárt büntetés végrehajtási intézetekben eh, igen kicsi eh, ilyen egységek vannak. Megpróbálom 30 embernél többet nem eh, fogva tartani a közepes biztonsági szintű börtönökben, hiszen megpróbáljuk alapvetően persze ellenőrizni őket, de szeretnénk őket segíteni, támogatni, látni folyamatosan, hogy milyen a hangulat az adott egységben, hogy valóban olyan apróbb részlegekre legyen osztva az adott büntetés végrehajtás intézet, legyen az fegyházbörtön vagy fogház. Fontos, hogy erőszak semmilyen körülmények között ne legyen a kábítószerekkel való visszaélések számát minimálisra próbáljuk csökkenteni. Amikor biztonságról beszélünk, akkor nyilván dinamikus biztonságra gondolunk. Mit is jelent ez? Alapvetően fontos, hogy a fogvatartottakkal folyamatos interakció legyen, eh, hogy úgy érezzék, hogy az adott részlegben ők valahova tartoznak. Már korábban említettem, hogy a munkánk a kockázatok alapján differenciálódik, de hát az igények szerint is igaz ez. Amint valaki a büntetés végrehajtáshoz kerül, egy elemzés után egy kockázati profilt kap minden fogvatartott, mekkora a kockázat annak, hogy új visszaesővé válik, mi a veszélye annak, hogy például kábítószerekkel él majd, illetve ezek alapján döntjük el, hogy a kockázatokat hogyan tudjuk csökkenteni. Ezeket az intézkedéseket egyénre szabottan tervezzük meg. Ez alapvetően a fogatartás egésze alatt, vagy a büntetés, a végrehajtott büntetés egésze alatt egy folyamatosan dinamikusan változó intézkedés sorozatot kell elképzelni. Sőt, miután szabadon bocsátották, azt követően is egy figyelemmel követik a próbára bocsátottakat, hogyan fogunk valakit kiengedni, szabadon bocsátani, milyen alternatívák vannak, hogyan tudjuk segíteni a társadalomban való újraintegrálódását. Dels har vi som finns i många andra länder också någonting som heter halvvägshus. A, a, több tagállamban is vannak hasonló rendszerek, nálunk is természetesen lehet ö, ö, elengedni a büntetésből, tehát hamarabb szabadon bocsájtani vannak ilyen olyan intézetek, vagy olyan szervezett házak, ahova a börtön után, de még a társadalomba való teljes integrálódás előtt mehetnek. Vannak bentlakásos intézmények, a, természetesen azt is lehet, ezt is elképzelhető, mondjuk a fogházból a végrehajtási intézetet elhagyva napközben munka vagy orvosi ellátás céljából napközben elhagyják a fogvatartottak, illetve az is elképzelhető, hogy valaki az utolsó hónapokban már otthon van egy ilyen e, elektronikus lábbilincsel ellátva, hogy fokozatosan szokjon vissza a külső világhoz, a valódi élethez. Ez tehát a végrehajtás fokozatosságának az elve. Így például rendszeresen találkozhatnak a családjaikkal. Tehát nagyon sokfajta módon elképzelhető ez, hogy hogyan működik. Ezeket arra használjuk, hogy csökkentsük Eh, annak az esélyt, hogy visszaesővé válnak az elkövetők, és megpróbáljuk őket eh, tényleg felkészíteni arra, hiszen a kockázat csökkentés az első számú feladatunk hosszú távon, nekünk nem az a dolgunk, hogy valakit eh, rács mögött tartsunk, hanem az, hogy újra a társadalom teljes jó tagjává válhasson. Ehhez természetesen mindennek személyre szabottnak kell lennie a programunk nem mindegy, hogy valaki szexuális bűncselekményeket, erőszakos bűncselekményeket követett el, vagy esetleg a kábítószerrel való visszaélés miatt került hozzánk. Természetesen akár tanulhatnak is a fogotartottak, akár egyetemi diplomát is elérhetnek szakképzésben vehetnek részt, de még jogára is lehetőség van. Feltételes szabadon, szabadlábra feltételes szabadlábat, szabadlábra helyezés elképzelhető, miután valaki kétharmadát letöltötte büntetésének. Ezen fel, időszak alatt feltételesen van valaki szabad lábon, bizonyos feltételeket teljesíteni kell a, a, a x hónapra vagy évre próbá időre szabadon bocsátatról beszélünk, amikor bármiféle feltétel megsértése automatikus szankcióval járna. Kb. 10.800 olyan ember van, akik alternatív szankcióknak vetünk fel. Például lehet ez a házi őrizet, lehet ez a bármiféle közösségi, közérdekű munka, közmunka, az is, az is előfordulhat, hogy külön, hogy például, hogyha valaki kábítószerrel való visszaélés miatt volt nálunk, az megfelelő kiállátásban részesül, vagy programban vesz részt már odakint. Az elektronikus követővel ellátottak, az kvázi házi őrizet, de csak e az este során kell otthon lennie, hogy közben mellette dolgozhasson, vagy iskolába járhasson. Tehát vannak alternatív megoldások. Miközben kihívások számunkra? Évtizedek óta próbálunk javítani a rendszeren, meg kell vizsgálnunk azt, hogy minél kevesebben legyenek a visszaeső bűnözők, és a fogházak, illetve a fegyházakban nagyon szigorúak a körülmények, itt nagyon sokan magán zárkában vannak, a többiektől teljesen külön választva nyilván a, az ügyészek döntik ezt el, illetve a bírák az ítélet során nem maguk a büntetés végrehajtásban dolgozók. Velük sajnos az ilyen szigorú körülmények között fogvatartottakkal nagyon nehéz kommunikálni, interakciót folytatni, hiszen maguk a fegyházak is úgy vannak kialakítva, hogy magán zárkákban tartjuk az ott lévőket. Ez egyébként pont a, az ott dolgozók számára is nagy kihívás. Egyre több olyan fogvatartott van, akinek pszichiátriai problémák problémákkal küzdködnek, itt is meg kell találnunk a, annak a módját, hogy kezeljük őket. Ehhez persze a pszichiátriai problémákkal rendelkezők ügyében jobb képzéssel kell látni azokat is, akik nem dolgoznak. És végezetül ott vannak a, a különböző bűnbandák és azoknak a tagjai. Évek óta egyre nagyobb probléma. Itt vannak például a motoros bandák, a Benditos egy másik ilyen híres banda, bűnbanda volt, és vannak fiatalok, fiatal férfiak jellemzően, akik soha nem akartak dolgozni, nem tisztelnek se Isten, se embert, és egész egyszerűen barátaikkal egész nap az utcán lógnak, és különböző bűncselekményeket követnek el. Nos, az ilyenekkel is nagyon-nagyon nehéz dolgunk van. Közben látom, hogy lejárt az időm, úgyhogy be is fejezném, és köszönöm a figyelmüket. Grazie, grazie anche al dottor Guido. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani az összes előadónak. Ők bemutatták a helyzetet a börtönben, az Európa Tanács intézkedéseiről volt szó, a emberügyi helyzetről a börtönökben, a védelemre helyzet a börtönökben, illetve szó volt arról, hogy nehéz alternatív intézkedéseket hozni a bebörtönzés helyett, a társadalomba újraintegrálás, illetve az előzetes ez arról az intézkedésekről is hallottunk, amelyeket annak érdekében hoztak, hogy megakadályozzák a visszaesést. Nagyon fontos a dinamikus biztonság koncepcióját érvényesíteni. Ez az én országomban is fontos téma. Voltak intézkedéseink, különösen ami a fiatal bűnözőket illeti. Köszönöm szépen ezeket az érdekes előadásokat. Most a kollégák kapnak lehetőséget, tegyék fel kérdéseiket. Először Nikolaj képviselő. Thank you, Chair. I will speak. Köszönöm szépen, elnök asszony, románul fogok felszólalni, mert nagyon provokatív, egyben nagyon érzékeny témát említenék meg. Köszönöm szépen. Korábban aktív tagja volt, a kriminológiai társaságnak, és büntető joggal foglalkoztam nemzetközi színen, jelenleg képviselő vagyok, de tarts mert követem a börtönök helyzetét, Michel Foucault, gondolat és nagyon érdekesek. Azt gondolom, hogy a helyzetelemzés a börtönökben tulajdonképpen civilizációs elemzés is. is. Fontos, hogy a, az EU jobban odafigyeljen erre a témára, hiszen eddig marginalizálta, és a, a közpolitikában sem szentettek neki elég figyelmen. Romániából érkeztem 1936-ban Románia határozta meg az első standardokat, amelyek az Európa Tanács is mm, megtárgyalt. Romániában nagyon sok ember van börtönben, jelenleg népesedettek a börtönök, több mint 100%-kal, és néha 200%-át is eléri ez az arány. Hát aggasztóak ezek a tények. A élelmiszereletes színvonala a börtönökben 3,65 lej, ez azt jelenti, hogy kevés, kevesebb, mint 1 euró jut élelmezésre személyenként. És nagyon sok a fiatalkorú. A helyi közösségek, akik az állatjóléttel foglalkoznak, ennek az összegnek a kétszeresét szállják a, a kutyák élelmezésére. Tehát ez nagyon sok kérdőjelet vet fel. Nagyon fontos humanisztikus megközelítést alkalmazni és az emberi jogokat érvényesíteni. Nem arról van szó, hogy nem volnának büntetőjogi politikák, önök szakértője témának, és megfogalmazzák a politikákat a kormányoknak. Romániában volt egy nagyon híres kriminológus, és a politikus úgy gondolta, hogy értelmetlen volt a politikák számára egy intézményt létrehozni. Engem aggaszt a radikalizáció, érezhető a közöny válaszában. A néppártban sokat beszélünk a polgárok ellenőrzéséről, az egyének ellenőrzéséről. és nagyon sok börtön nem fel meg a szükséges standardoknak. Említettem egy aspektus, ami banálisnak tűnhet, de sokat mond el arról, hogy mennyire humánus egy adott ország, vagy nem. Bukarestben jelentős demonstrációk voltak egy olyan törvény ellen, törvény ellen, Romániában nagyon sok az jogi sértés. Úgyhogy két-három ezer fogvatartottat szabad lábra lehetne bocsátani, nagyon fontos volna. Ők alacsony büntetést kaptak. Svéd vendégünk beszélt a jogi aspektusokról viszont Romániában úgy érezték, hogy ezeknek az embereknek jobb helyük van a börtönben, és ez ellen nagyon sok ember protestált. Mindez vagy azt jelenti, hogy ezt a folyamatot a politikusok eszközként használják fel, azokat az aspektusokat, amelyek a stilizáció szintjét is mutatják egy nemzeten belül. Ez nagyon rossz, hiszen ez vezethez radikalizációhoz lakosság körében. És hogyha a minimális humanista értékeket e, figyelmen kívül hagyjuk, akkor ez nagyon veszélyes. Fontos, hogy ez a büntetés és a büntetés végrehajtása is vonatkozzon. Azért hívom fin fel erre a figyelmet, mert nagyon érdekes jelenségről van szó. Minél jobban radikalizálják és instrumentalizálják az embereket egy e, adott társadalomban, és ezt a célszempontból elfogadhatatlan, annál alacsonyabb szintre kerülnek a standardok és Szeretnék egy további témára kitérni, ez pedig ez a korábbi szerep, amelyet a büntetés végrehajtó bíra specializáció hiányában ő hozta az ítéletet, és ez nem két komponensű eszköz volt, ez, az maga büntetés, és az oktatás eszköze, hanem egyszerűen egy elnyomó eszköz. Azt gondolom, hogy ennek nagyon is utána kell járni. Gondolom, hogy az önök országaiban ez a probléma nem létezik. Nálunk létezik ez a probléma. Voltak gulákok a kommunizmusban, és a jelenlegi büntetőgép ez rányomta a bélyegét. Harmadik kérdésem pedig, amelyen elgondolkoztam, mivel én a biztonsági kérdésekkel is foglalkozom, egy olyan társadalomban, ahol a kommunikáció vulkanőmentes, és ezt a jogot nem lehetne megvonni a börtönben fogvatartottaktól sem. Radikalizációhoz vezethet a börtönben tartás. A terrorista csoportok, amelyek börtönben fogvatartottakat tartottakat alkalmaztak, különösen Franciaországban például és Belgiumban, a fogvatartás nem tette lehetővé számukra, hogy később visszatérnek a normál életbe. Pont az ellenkezője történt, ők radikalizálódtak itt a börtönben. Kíváncsi vagyok véleményükre. Jelentős megközelítés nagy hatást tett rám, első alkalommal foglalkozik a Libezzel témával, a jelmandátum alatt. Nagyon örülök, hogy ilyen kitűnő vendégektől hallottunk előadásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm Nikolaj képviselőnek. Horiszti képviselője a szó parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Szeretném először is a beilleszkedést megemlíteni. Ez olyan elv, amelyet az Európai Emberjogi Bíróság is elismer, illetve az Európai Uniós szab szabályok szerint is példaértékű. 2008-ban körülbelül 909 ö, bebörtönzött ö, volt másik tagállamban, mint a saját hazája, és várta a beilleszkedés lehetőséget. Gazdasági, szociális, nyelvi ö, problémákat vetesz föl, és Spanyolországban például az ehhez kapcsolódó feltételeket nem teljesítik. Vannak olyanok, akik több száz kilométerre töltik a büntetésüket a lakóhelyüktől. A francia szekció képviselője a megfigyelő központból említette a kiszolgáltatott börtönlakókat, és olyanokat, akiknek mentális problémáik vannak. Szeretném felvetni annak a lehetőségét, hogy van alternatív megoldás is, nem pedig a bebörtönzés, mert egészségi állapotukat gyakorta ez befolyásolja. Szükségük van az egészségügyi ellátásra, de ugyanakkor a börtönök körülményeit is fel kell értékelni, hogy megfelelőek-e a fogvatartásukra, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy ne kövessenek el öngyilkosságot, vagy hogy átkerülhessenek megfelelő intézetbe. E, ez bizony nehézségekbe ütközik. Vannak-e használ, hasznosabb vagy megfelelőbb mechanizmusaink? Köszönöm szépen. Most pedig Szippel asszonyi a szóparancs. Thanks a lot, Chair, and um, it's a... Köszönöm, elnök asszony. Nagyon nehéz dolgunk van mert annyi mindent szeretnék mondani, de hát mégiscsak elsősorban a kérdésekre kellene koncentrálni. I will therefore continue in German. Ezért is folytatom németül. Ich würde damit beginnen, dass es eigentlich erschreckend ist, dass Riasztó az, hogy az Európa Tanács évek óta foglalkozik a börtönben a feltételekkel, és hogyha Európa különböző tagországaiban megnézzük a helyzetet, akkor még mindig riasztó ez a kép. Azt gondolom, hogy két dolgot szemeket tartanunk. Egyrészt a politikai környezet. Az egyik előadó korábban utalt arra, hogy még akkor is, hogyha a bűncselekményre által nem növekszik, akkor is növekedhet a börtönben fogva tartottak száma. Úgy érzem, hogy ez veszélyes tendencia a nehéz időkben, amikor a bűncselekmények számára csökkenése mellett elbizonytalanodik a lakosság, amiatt, hogy növekszik a börtönben fogva tartottak száma, és a kormányok szigorú büntetéseket vetnek ki, vagy pedig olyan bűncselekményeket kapnak ki büntetést, amiket korábban nem lehetett kapni meghosszabbítják a börtönbüntetést, a statisztikában pedig az embereknek inkább az a benyomása, hogy mindez veszélyesebb. Ez pedig nagyon veszélyes folyamat, másrészt pedig nagyon sok polgár, aki ritkán kerül kapcsolatba ezekkel a jogrendszerekkel, akkor tudja azt, hogy a börtönben fogva tartott bűnöző. Nem szeretnék vele kapcsolatot létesíteni. Tudjuk azt, hogy Gyakran sok olyan ember van börtönben, aki rossz lépést tett, aki felelős egy adott ember haláláért, de nem ő gyilkolta meg, amely a szerencsétlen feltételeknek, körülményeknek köszönhetően alakult így. Több ember van tehát börtönben, mint amire szükség lenni. És nagyon sok tagországban túl ritkán beszélünk az alternatív lehetőségekről. Emlékszem arra, hogy az Európai Parlamentben már az előző mandátum alatt beszéltünk arról, hogy nagyon sok bűncselekmény esetében lehetnének alternatívái a börtönbüntetésnek, de sok tagországban ez még nem kell szárni, ez a hír. Vannak kérdéseim, amelyre a panelben ülők talán választ tudnak adni. A válasz minden bizonyára negatív lesz. Például a kisebb bűncselekményeknél a jelentési kötelezettség bevezetése, ez a lehetőség csak nagyon kevés tagországban létezik, önöknek van-e ezekről tudomása? A második bizonyos börtönökben a túl népesedés, vannak olyan tagországok, ahol minden börtönbüntetést szabnak ki, Engem az érdekel, hogy vannak adatok arról, hogy vannak-e különböző intézmények az elítélt um, személyek számára, illetve az előzetes ben fogvatartottak számára. Meddig tartott az előzetes fogvatartás? Emlékszem az előző mandátumból olyan esetekre, amikor börtönben tartottak embereket, anélkül, hogy megfelelő bizonyát van rendelkezésre. Tehát ezek olyan kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell. A börtönökben dolgozó személyzet kérdés is nagyon fontos, a személyügyi helyzet, nem csak az a dolgozók száma, hanem képesítésük. A svéd kolléga utalta arra, hogy a szociális kapcsolata a fogvatartottakkal nagyon fontos. Itt fontos dolgokat élünk meg, tehát hogyha elviselhetetlenek a feltételek, túl kevés és túl rosszul képzelt személyzet dolgozik, itt nincs különbség a tényleg eh, veszélyes bűnözők között és azok között, akik egyszer követtek el bűncselekményt, akkor gyakran kerülünk olyan helyzetben, hogy a börtön okozza a radikalizációt, a további radikalizációt, és akiket szabadábra bocsátanak, tökre nem lehetne maguk számára más esély mint hogy ebben a közegben maradjanak. És van egy további font, amit fontosnak tartok. Önök beszéltek arról, hogy hogyan lehet segíteni a visszatérést a hétköznapokba, milyen intézkedésekkel. Azt gondolom, hogy ezt alulbecsüljük. Nem tudom, hogy esetleg a svéd kolléga tudja megválaszolni ezt a kérdést. Tehát a hajlandóság, hogy ezt a lehetőséget megadjuk korábbi fogvatartottaknak arra, hogy esélyük legyen. A munkáltató hogyan reagál arra, mit gondol erről, illetve milyen integrációs intézkedések vannak olyan személyek számára, akik sokáig tartózkodtak börtönben, bármi miatt is. Azt gondolom, hogy egy speciális segítségnyújtásra van szükség, tudom, hogy ez nagyon sotán hangzik, de azt gondolom, aki 10-20 évig volt börtönben, nem biztos, hogy továbbra is veszélyt jelent, és néha nem is akarnak a börtönből távozni, nem tudják, hogy hogyan kell lakást keresni, munkát keresni, vonatjegyet vagy buszjegyet venni. 20 év alatt sok minden megváltozott, tehát úgy gondolom, hogy itt is különböző típusú segítségnyújtásra van szükség. Záró kérdésem, Na, tagjai mennyire optimisták? Vajon tudunk-e javítani a helyzeten az elkövetkezendő időkben? A börtönökben egyrészt, másrészt pedig mit tudunk tenni a integráció területén? Hogy tudjuk biztosítani ezt, hogy a bűncselekmények ne ismétlődjenek meg? Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm Birgit a hozzászólást. Köszönöm minden kollégának, akik hozzászóltak, mert még ha röviden is, de nagyon alaposan szóltak hozzó, hozzá. A kérdések konkrétak voltak, ez azt mutatja, hogy mennyire érdekli az eladókat a most megvitatott téma. Nekem is lenne egy pár kérdésem, de inkább visszafogom magam, hogy aztán a válaszokat is meghallgathassuk egy olyan témában, amelyet a Libében sokat foglalkozunk, ez a kiskorúak védelme. Igen, vannak a börtönlakók között olyanok, akiknek gyerekeik is vannak, sőt, vannak gyerekek is, akik be vannak börtönözve. Tehát csak erre szeretnék rá kérdezni, de hát nagyon sok kérdést már a kollégák is megfogalmaztak. Úgyhogy már is a választ hallgatjuk meg, ugyanabban a sorrendben, ahogyan meghallgattuk a hozzászólásokat, és aztán adom meg, meg a szót Berzsáron kolléganőnek. Nagyon köszönöm a hozzászólókat, akik nagyon sok dologban tájékoztattak minket, nagyon jól felvetették a problémát. Az alapproblémát, ami nem más, mint az, hogy túl sok a bebörtönzött. Nagyon sokan vannak olyanok is, akiknek semmi keresni valójuk a börtönökben, a pszichés problémákkal, küzdőkre gondolok itt, akiket speciális intézményekben kellene kezelni. Vannak olyanok, akik a társadalom számára veszélyesek, ezért el kell őket különíteni, de meg kell próbálni őket is újra beilleszteni. Aztán vannak az ilyen ö, apró ö, bűncselekményt ö, elkövetők, ö, és ö, nem tudom, hogy az alternatív büntetésekkel kapcsolatban is tudom, hogy van egy ilyen karkötő, nem lehetne valamilyen iskolai képzést is az alternatív büntetések közé sorolni? Mert úgy gondolom, hogy akik kisebb fajta bűncselekményeket követik el, általában hátrányos helyzetből kerülnek oda, nem kultúrát környezetben élnek, és kulturális szinten nem tudnak visszailleszkedni a társadalomba, mert nem találnak megfelelő munkát. Nem lehetne esetleg számukra speciális ilyen jellegű programokat kitalálni? Hogy amikor kijönnek a börtönből, akkor előre lépjenek kulturális szinten is. Nem tudom, hogy van-e erről szó, vannak-e ilyen tanulmányok már ebben a témában. Köszönöm szépen. Köszönöm, Bergeron kollega Zsérán doktor parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon sok kérdés felmerült, és éppen ezért csak néhányra koncentrálnék. Ahogy ezt Nikolaj asszony is elmondta, én is tisztában vagyok azzal, hogy ez a minden országnak a kultúrája, a története, a háttere, nyilván a büntetés végrehajtás, és általában ennek a mikéntje és hogyanja is másképp alakul. Utalt arra, hogy a, bűnt, a börtön körülmények, fogadhatás körülményei például a radikalizálódásra kihatással vannak. Radicalization. Uh, the, the member from Spain raised a number of... Uh... A spanyol kollega nagyon érdekes dolgokat vetett fel. A borzasztó körülmények, a fogvatartás borzasztó körülményei és börtön körülmények nagyon sokan a fogvatartottak közül mentális betegségektől szenvednek. Megpróbáltunk erre többféle megoldást is találni, például egy korai eltérítő programot is ahogy Nyilván önök is tapasztalták, országról országra másképp viszonyulnak ehhez a kérdéshez. Szipper asszony például beszélt arról, hogy mit lehet tenni a túlzsúfoltság ellen, Ennek sok oka lehet, hogy miért hús voltak a börtönök, és ne felejtsük el, hogy az Európa Tanács tavaly készített egy dokumentumot pontosan ez kapcsolatban, ez foglalkozik azzal alapvetően, hogy mik ennek az okai, miért nincsenek alternatív büntetési formák, és felhívja a figyelmet arra, hogy igenis meg lehet oldani a börtönök túlzsúfoltságának problémáját, egy munkacsoport is foglalkozik e, ezzel. Mennyire optimisták lehetünk? Nos, én a saját munkámon belül Írországban és az Európa Tanácson belül azt tartom irányadónak, hogy a remény mentén kell dolgoznunk. Nagyon fontos ez mindenki számára, főként a negatív irányban a reménytelenség nagyon sok kárt okozhat. A pozitív változás lehetséges. Az én hazámban például pár évvel ezelőtt 4700-an voltak börtönben, ez túlzsúfoltságnak minősült, 20%-kal csökkentettük a fogvatartottak számát. E, ehhez persze több dolgot is végre kellett hajtanunk, például a feltételes szabad, szabadlábra bocsájtást, kiterjesztettük, illetve a különböző közösségi szolgálat vagy közmunka lehetőségét is. A túlzsúfoltságnak számos oka lehet, túlságosan bonyolult, éppen ezért bonyolult kérdésre egy bonyolult választ lehet csak adni. Olaszország például jelentős javulást érte el ezen a téren, hiszen azonosították azt, hogy mi a kiváltóka, és ezek ellen mit lehet tenni. Végezetül az elnök is felvetette egy kérdést a, a fogatartottak és a gyerekei kapcsolattartásának ügyében. A PCCP munkaprogramjában ez prioritásként szerepel az Európa Tanács rendszeresen foglalkozik ezzel. Nagyon sok Alapvetően nagyon sok olyan embert is érint ugyanis ez, akik teljesen ártatlanok, ezért meg kell találnunk a módját annak, hogy alternatív megoldásokat keresünk. Köszönjük szépen ezt a választot is, választ is, hogy az én kérdésemre is választ adott, most pedig gyorsan megadom a szót neve asszonynak, parancsoljon, hölgyem. Thank you. Köszönöm szépen én is, elnök asszony. And, uh, the topic is very vast. Elképesztően szerteágazó a problematika convey as a message is... Eh, az üzenetem a következők. Hogyha a büntetőjogi rendszer reformját szeretnénk, akkor nem csak a büntetés végrehajtást kell átalakítani, a, a bírói kar, az ügyészek, a közvélemény, a média, eh, az, a törvényhozók, mindenki, parlamenti képviselők is fontos szerepet játszhatnak benne, az európai parlamenti képviselők is, hiszen alapvetően önök kapocsként működnek a politikusok és a közvélemény között, kellene egy hosszú távú nemzeti stratégia ezen a célon, nem lehet eh, ilyen tűzoltó jelleggel itt-ott egy-egy intézkedést végrehajtani, alternatívakra van szükség egy hosszú távú stratégia mentén lehet csak érdemi eredményeket elérni, így lehet alapvetően könnyen előfordulhat, hogy többen kerülnek börtönbe, és még többen alternatív büntetést kapnak. Tehát a kettőnek valahogy kéz a kézben kell működnie. Van olyan, olyan országok, ahol az Európai Emberjogi Bíróság például fontos ítéleteket, határozatokat hoz ezügyben, elítélve egyes országokat, és ez alapján bizony vannak határidőket is szab ki arra vonatkozóan, hogy egy tagállam, egy tagország mit tesz annak érdekében, hogy megfeleljen, tisztben tartsa ezeket a bírósági döntéseket. Németországban, Hollandiában és máshol miért csökkent a fogvatartottak száma a büntető törvénykönyv és az e- eljárási törvények változtak, általában a bírói gyakorlat is változott, a bírák tájékoztatása, hogy van más megoldás, vannak alternatív büntetések. Ahogy a svéd kollega mondta, a bíráknak is előbb nem egyből börtönbüntetésben kell gondolkodniuk, sajnálatos mondani, ez túlságosan gyakran fordul elő. És általában az, hogy akarjanak változtatni a helyzeten, tehát különböző intézkedések kombinációjáról van szó. A politikai szándék kell, hogy meglegyen, ha a politikai szándék megvan, akkor gyakorlatilag bármi elképzelhető. Köszönöm. Grazie, grazie anche lei per le sue Köszönöm szépen, köszönöm önnek is a választ. Kretenó asszonynak adom meg a szót, parancsoljon, válaszoljon a föltett kérdésekre. Köszönöm. A politikai kontextus és az optimizmusra visszatérve. Azt gondolom, hogy ami nehéz, az az, hogy legalábbis itt Franciaországban most éppen folyik a választási kampány, és az lesz a válasz, hogy ki a legtöbb börtönt építi, az fog a legszigorúbbnak tűnni a büntetés szintjén, főleg egy olyan kontextusban, ami a terrorizmus fenyegetése. Úgyhogy a börtön lesz a központban. 2012-ben pedig már volt nyitás, amikor létrehoztak egy bizottságot, amely végül is konszenzus alapú visszaes és megelőző célra jött részre, különböző francia szakértőkkel, külföldiekkel együtt, akik egyrészt fel akarták kelteni az érzelmeket is, de racionálisan megközelíteni ezt a kérdést. Születtek ajánlások, de aztán nagyon gyorsan jött a támadás is, és a közönösség. A vita pontosan ezzel foglalkozott, egy olyan reformmal, amely aztán nem következett be. Voltak új büntetés végrehajtó szervek, és igazándiból nem sikerült a régi börtönöket rendbehozni, úgyhogy nem sikerült a problémát megoldani. Úgyhogy ez nagyon nehéz lesz, de pontosan ajánlásokra van szükség, a parlament véleményére, a kínzást megelőző bizottság ajánlására, olyan szervezetekére, mint a miénk, hogy megpróbáljuk a vitát valamilyen másikra helyezni. Még akkor is, hogyha talán nem lesznek azonnal látványos eredmények, de nem szabad elfeledkezni róla. Tulajdonképpen erre nem túl sok esély van, főleg a médiákban, mert ha valaki valamilyen alternatív megoldásban részesülne, akkor az volna rá a reakció, hogy na, nem büntették meg eléggé. Aztán van egy másik aspektus is, a radikalizálódás elleni harc és az intézkedések ezen a síkon. Ez nagyon fontos. Franciaországban most pillanatnyilag abszolút semmilyen jogi kereten belül nem történik semmi, de a 2014-es Bataklani támadást gyanúsítutjai miatt állandó videó megfigyelést vezettek be, és hát ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz megelőzni a, azt, hogy elszökjenek a börtönlakók, és az áldozatok jogának nevében történt ez, tehát a törvény értelmében mindenki, aki valamilyen bűncselekményt követett el, ebbe a kategóriába kerül, hogyha ez a közvéleményre valamilyen hatást gyakorol. Hát ez nem eléggé egyetemű megfogalmazás. Nos, például ne csak a terrorizmusban gondolkodjunk, de ha valaki mondjuk öngyilkosságot követ el, azért, mert valaki a börtönben nem tud elviselni a körülményeket. Hát nem biztos, hogy joga van bármilyen ilyen jellegű bírósági tárgyalásra. Pedig hát eléggé paradoxon ez. hogy az élethez való jog védelme vetődik itt fel. De hát a szabadsághoz való jog is felvetődik, mikor abszolút nincsen semmi magánszféra, vagy intim szféra itt a börtönökben, és odáig fajul ez, hogy az embereket öngyilkosságba hajszolja. Ami a radikalizálódottakat illeti, végül is lesz valami változás. Most egy külön helyen vannak az erőszakos cselekvényt elkövetők kategóriájába kerülnek, de hát nem igazán egyértelmű a fogalmazás. Azt se tudjuk, hogy hogyan tud az ember ebből a skatujából kikerülni, hogyha egyszer bekerült és egyáltalán milyen esélyei vannak utána, hogy visszailleszkedjen a társadalomba. Ugyanakkor párhuzamosan egy kis sajátosságot tapasztalunk, ez pedig nem más, mint az, hogy a büntetés végrehajtó szervek mindenféle ö, eszközt felhasználhatnak, hogy információt szerezzenek, ö, a cellákba is betehetnek mindent, amit tudnak technikai szempontból, a, a belépő autókra felszerelhetnek ilyen ö, eszközöket, de hát ezt egyelőre Európában még sehol nem vezették be. Mi néhány hónap alatt döntöttünk arról, hogy végül is a büntetést, büntetés végrehajtó szervekneben dolgozók feladata az, hogy a biztonságot ilyen szempontból biztosítsák. Végül is ez mindenkit érinteni fog, mert mindenki azt fogja hinni, hogy az ilyen megfigyelő rendszer a feladata a kamerák, a hangfelvételek, tehát tulajdonképpen mindenkit érinteni fognak, akik ott vannak a börtönben. Mi a helyzet a szólásszabadsággal, meg minden mással, ami ehhez kapcsolódik? Ez mind-mind egy csomó nyitott kérdés. Aztán, ami a mentális és traumatikus problémákat illeti a börtön bezártak között, ami a jogi megközelítést illeti, van egy lehetőség, hogy fel lehet orvosi okoknál fogva függeszteni a büntetést, hogyha valaki ilyen mentális problémát tól szenved. 2014-ben született ez a elnézést, nagyon gyors leszek és van egy olyan lehetőség, hogy le lehet csökkenteni a büntetést, viszont hogyha valaki már ilyenként kezelünk a társadalomban, de a bíróságnál is, akkor az azt jelenti, hogy az emberek félnek tőle, úgyhogy még szigorúbb büntetést szabnak ki rá. Aztán azt gondolják, hogyha bezárnak valakit, akkor annak valamilyen pedagógiai hatása lesz. Úgyhogy végül is mindennek változnia kell, mert föl se merül az, hogy egyáltalán a fogvatartás körülményei milyen hatással lesznek rá. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, sajnos csak néhány percünk van már úgyhogy Szonya az asszonyi, professzor asszonyi a szóparancsolja. Igen, rengeteg dolog elhangzott. E, e, politikusok elméletileg elszámolásra tartoznak a közvéleménynek, a választóknak, de hogyha megnézzük azokat az országokat, ahol csökkent a fogva tartottak e, száma, ez mindig úgy történt, hogy a politikusok, a szakértők és a közvélemény együtt, interakcióban hozta meg a döntéseket. Tehát felvilágosítás nélkül ö, nem fog menni. De vannak olyan közös értékek Európában, amelyek mindenképpen segíthetnek nekünk abban, hogy mérsékeltebb büntetőjogi jogi mérsékletebb büntetőjogi szankciókat szabjanak ki. Fontos, hogy alapvetően a, közt és a a, az elkövetőket is egyszerre védjük és óvjuk és segítsük. Nem tudom. Ha nem lennénk optimisták, akkor nem ülnénk ott ennyi év után. Vannak normák, ezek fontosak, de ami talán még fontosabb, ez a bevált gyakorlat, a működő példák. Mert nagyon sokszor mindaz, amit mondunk, az lehet, hogy nagyon elméletinek tűnik, de vannak példák arra, Eh, hogy igenis lehet, igenis van olyan, hogy ez működik, és ezt meg lehet csinálni. Ez nem jelenti azt persze, hogy ezt egy az egyben lehet alkalmazni egy másik kontextusban, de azt meg lehet vizsgálni, hogy miért működött X országban, és hogyan lehet ezt alkalmazni Y országban. Maga az alternatívek bevezetése a problémát nem eh, oldja meg, mert eh, nagyon könnyen előfordulhat, hogy alternatívák mellett is tovább nő a fogvatartottak száma stratégia. Erre van szükség. Ez a büntetőjogi mérsékeltség, moderáció, ez sokat segíthet az ilyen fajta politikák a gyakorlatban történő átültetésében. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Köszönöm, hogy ilyen röviden válaszolt. Ugyanezt kérem svéd vendégünktől is, hogy hasonlóan eh, röviden próbáljon válaszolni. Köszönöm, elnök asszony! Nagyon sok jó kérdés felmerült. Alapvetően szerintem egy egyértelmű üzenetet kell küldenünk a politikusok és a társadalom irányába. Mennyibe kerül az, hogy egy jól működő büntetés végrehajtási rendszert működtessünk. Hát sok sokkal többe kerül ugyanakkor, hogyha nem működik a büntetés végrehajtás. Egész egyszerűen a társadalmi költsége ennek sokkal nagyobb közvetve. Hogyan várhatjuk el az emberektől azt, hogy a büntetésük lejárta után Hogyan várhatjuk ezektől a fiataloktól például, hogy visszamenve a külvárosokba egyik pillanatról a másikra csak azért, mert x évig megfosztottuk őket a szabadságuktól, most hirtelen törvény tisztelő állampolgárokká váljanak. Nyilván ez nem így működik, e, fontos, hogy értsük, hogy ezek hogy működnek, nem lehet ugyanakkor egyik napról a másikra mindenkit szabadon engedni, sem szabad lábra helyezni, ez is nyilván túlzás lenne. Ehhez meg kell győzni az embereket tényekkel, arról, hogy az alternatív szankciók működhetnek. Persze, hogyha meg tudják tartani a társadalmi kapcsolataikat ezek az emberek, az mindenkinek jobb, sokkal könnyebb lesz a visszailleszkedésük a társadalomba. Itt vannak például az óriási gazdasági különbségek, sokkal olcsóbb az alternatív szankciók végrehajtása, mint valakit börtönbe zárni. Ez általában nagyon jól működik indoklásként. Örültem annak, hogy valaki említette azt, hogy a büntetés végrehajtási alkalmazottak képzése milyen fontos, ezzel csak egyet érteni tudok. Függetlenül attól, hogy milyen előfeltételek vannak, honnan indulunk, ez az alapja annak, hogy a büntetés végrehajtás jól, hatékonyan működjön. Jó emberekre van szükség, képzett szakemberekre. Persze az elektronikus ilyen boka nyomon követők beszélhetnénk, de most már nincs időnk, hogy ide is fejezem. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy szeretett volna még beszélni, de hát néha valamit fel kell áldozni az idő oltárán. Köszönöm szépen minden meghívott vendégünknek, és megadom Bezsaron asszonynak, hogy lezárja, elmondja a záró gondolatait. Köszönöm szépen. Az igazi kérdés amit fel kell tennünk, hogy mit szolgál a börtön, a társadalmat védi és biztonságba eh, tartja az elkövetőket is. Ugyanakkor rá kell mutatni, hogy mi követett, eh, miért követett el valaki egy bűncselekményt, és utána, eh, mint egy, mint egy kórházként, ahol kigyógyítják a beteget, nekünk is kicsit hasonlóan kell megpróbálnunk segíteni az elkövetőt abban, hogy megjavuljon, hiszen ez a társadalom elvárása, ez az áll társadalom érdeke. Tehát van egyszer egy preventív fellépés, ez fontos, ugyanakkor van egy korrektív ága is ennek a rendszernek, ez mondjuk úgy, hogy a társadalmi rehabilitáció előszobája kell, hogy legyen a, a, a, a börtön. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Ez a társadalom érdeke és elvárása is. Köszönöm. Köszönjük szépen. Tényleg köszönöm mindenkinek E nagyon jó volt nekünk, mindannyian nagyon sok mindent hallottunk, hogy együttműködjünk, hogy javítsunk a körülményeken, de amit Bezseron kollega mondott, főleg a legfontosabb az újra ö, oktatás, ö, átnevelés, ez volna a legjobb a közösség számára, és, és ez a legnagyobb feladat előttünk. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljöttek, és mindenkinek kellemes estét kívánok! Köszönet az előadóknak is.